Magyarországon éppen ez időben történik meg az új kormány lépéseket tett a szakképzési rendszer átalakítására, minek után kiderült, hogy a eddigi rendszer hát nem túlságosan hatékony, sőt a munkaerőpiaci kereslet és a kínálat sok esetben nem találkozik egymással az okokat hosszan lehetne boncolgatni, eh, de gond van a szakképzés rendszerében is, és természetesen abban is, hogy a fiatalok milyen divat szakmákat szeretnek inkább választani, és erre a válság idején szükség van, vagy nincs szükség. Éppen ezért eh, a a piacnak a, piac oldaláról indított felméréseknek mindenféleképpen szerepet eh, kell szánni abba, bevonva a kamarákat is, hogy milyen képzésekre van igény. Mert így aztán az egyik oldalon lesznek hiányszakmák, amit senki nem választ eh, előszeretettel, és lesznek divatszakmák, amik meg túl drágák, és nincs szükség eh, annyi szakemberre a piacon Másrészt probléma még nálunk, lehet, hogy nem általánosítható, de a szakképzés rendszere túlságosan elméleti. Az első években nagyon elméleti, ennek oka az például, hogy a tanároknak, az oktatóknak, a szakoktatóknak a képzése, mint ahogy elnök asszony mondta, hát nem napra kész, hanem a hagyományoknak megfelelően történik a képzés, és az új technológiát nem nagyon alkalmazzák én tisztelettel ajánlanám ebbe a, a készülő anyagba ezért, hogy mi eh, tegyünk ajánlást arra, hogy mi a jó vagy legjobb gyakorlat, amit ki tudunk ajánlani a tagállamoknak, akár képzés csoportonként is, mert így eh, meg tudjuk fogalmazni az irányokat is. Másrészt jó lenne, hogyha ugyanígy ajánlást tennénk arra, ha lehetőség van forrás megjelöléssel, a tanároknak a kötelező, akár élethosszig tartó képzésére is. Tehát nem elegendő az, hogy valaki elindul egy szakmai pályán és nem képzi magát vagy saját önképzést folytat hanem ezt akár irányított formában is tegyük lehetővé és nem csak a felnőttek képzésébe lehetne a mozgás bevinni hanem az oktatók esetén is e, a cserét az oktatói cserét a képzési helyek között lehetővé lehetne tenni. Nagyon jónak tartom azt a képzést, és ezt ajánlásba is megfogalmazhatjuk, hogy vannak bizonyos szezon jellegű szakmák, amik hát vagy periódusokhoz, vagy évszakokhoz kötöttek. Ebben az esetben ne egy kimenetet adjunk a hallgatóknak, hanem illeszthető szakmákba kapjon egy másik párosítható kimenetet, és így költséghatékonyabb is lenne a képzés, másik oldalról viszont egész évben tud dolgozni akár az, aki ezt a képzést elvégezte. Putlulagos forrásokat kell mozgósítani, nálunk a rendszer nem jó. Minden vállalat fizet szakképzési hozzájárulást, ez elég jelentős is, azonban a felhasználása nem túlságosan hatékony. Hazai forrásokat is mozgósítottunk hozzá, mégsem jó a rendszer, ezért én azt gondolom, hogy a gyakorlati képzésben a vállalatokat sokkal inkább be kellene vonni, és érdekelté kellene tenni őket, hogy a félig, háromnegyed részben, vagy majdnem képzett fiatalokat alkalmazzák, természetesen azokban a szakmákban, amik későbbiekben majd profi szinten művelni fognak. Köszönöm szépen. Kolléga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 Elnök asszony, tisztelt kollégák! Éppen az erőtemplomokat emlegette az elnök asszony Erdélyből, Nagyszebent emlegette, ahol a, amely a kulturális fővárosa volt Európának. Holnap Pécsre utazunk az Európa másik fővárosába Magyarországra, én is a kulturális közeledés fontosságát hangsúlyozom, hiszen ez egy fontos integrációs tényező. Tudjuk, hogy a vasfüggöny elválasztotta keletet és nyugatot, tehát én abszolút turisztikai prioritásnak nevezném a keleti-nyugati és a nyugati-keleti irányú turisztikát, de el se tudják képzelni, mit jelent egy volt romániainak ide kijönni nyugatra, ahonnan el volt zárva évtizedekig, vagy mit jelent nyugatról keletre jönni, sokan azt hitték, hogy Erdély, Transzilvánia, Drakula országa csupán, pedig ott vannak az erőttemplomok. Most dolgozzunk Székelyföldön, a borvizek útjának itinerary of mineral waters. Annyi borvíz van, hogy ismerjük meg ezt az oldalát is. Mi, 1900, mi 1990-ben egy egyetemet alapítottunk Nagyváradon, Grószvárdány, amelyen a turisztikai szakot is bevezettük, már akkreditálták is, azt szeretnénk, hogy az egyházi turizmust is felemeljük, kialaktsuk hiszen az ökuménia, az egyházak közeledése szintén a kultúrák közötti párbeszéd, az integráció eszköze, de ugyanígy a falusi turizmust nagyon fontosnak tartjuk, és akkor valóban, ha megismerjük egymást, akkor ezzel nagyon jó szolgálatot teszünk a vasfüggöny, a mentális vasfüggöny lebontása érdekében és az integráció előmozdítására. Köszön. Kollége Kelly. Merci, madame. Uh, firstly, I think that uh, the Lisbon Treaty offers us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 ist Artikel 565 wirklich so wenig, wie er mir jetzt scheint? Ich hoffe es nicht. Danke. Okay, Herr Zwerg. Thank you. I would like to put one question to our guests. To, um, do you think that uh, VEDA, uh, World Anti-Doping Association, is still appropriate framework in fighting against